sok európai számára. Az átmeneti intézkedéseket eh, magunkra vállaljuk, eh, korlátozott eh, időre vonatkozik ez azért, hogy a kérdéssel aztán foglalkozzunk. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, bocsánat. A Langen jelentése kapcsolatos vitát befejeztük. Holnap lesz a szavazás délben. Köszönöm mindenkinek, és most áttérünk a következő pontra. Következik a napirend második pontja, mégpedig Stolojan jelentése a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete cím. Heterogenon draszteriotiton. Θα ξεκινήσουμε És a vegyes pénzügyi vállalkozások. Sztoloján kollégája a szó négy percre, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt engedjék meg, hogy hálámat fejezzem ki kollégáimnak, árnyékjelentés felelősöknek a vélemények elkészítőinek, és hát egyéb képviselőknek, akik hozzájárultak ehhez a jelentéshez. Szeretném elmondani, hogy a tanácsnak is köszönettel tartozom, ugyanúgy, mint a bizottságnak a nagyon sikeres együttműködésért a trialógus idején, amelyet Sharon Bowles asszony vezetett és köszönet illeti Vanes urat is, tanácsadónkat a tanácsadásért, és a pénzügyi konglomerátumokhoz tartozó pénzügyi vállalkozások számára nagyon sok kockázat merül fel a menedzsment komplexitása miatt, az érdekkonfliktusok miatt, és hát egyéb úgynevezett csoport kockázatok miatt, amikor különböző engedélyek különböző szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, és éppen ezért a pénzügyi konglomerátumnak kiegészítő felügyelet alatt kell állniuk, és csoportszinten kell ezt konszolidálni. A bizottság javítani kívánja az európai jogszabályt, a kiegészítő felügyeletet, illetően még pedig két lépésben. Az első lépcsőben a legfontosabb kérdésekkel foglalkoznak a meglévő irányelvek módosításával, majd módosítani a különböző szektorális irányelveket. A másik lépcsőre 2012-ben kerülhet sor, amikor egy új irányelvre lehet javaslatot tenni a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletét illetően. A közös erőfeszítések a tanács, a parlament és a bizottság együttműködése révén konszenzus sikerült elérni arra vonatkozóan, hogy milyen irányba kell megváltoztatni a jelenleg érvényes irányelvet. A mi javaslataink arra vonatkoznak, hogy egy vegyes holding társaságot határozzunk meg a kiegészítő felügyeletben, amely a különböző alternatív alapigazgató igazgató menedzsereket foglalja magában. Figyelembe kell venni a stressz tesztelést minden egyes pénzügyi konglomerátum szintjén, és hát biztosítani kell, hogy az új felügyelet általános iránymutatásokat dolgozzon ki a pénzügyi konglomerátumok felügyeletére vonatkozóan módosítani kell, a szolvencia kettő irányelvet javítani kell az átláthatóságát a felügyeleti tevékenységnek, figyelembe véve, hogy a második lépcső a mi jelentésünk egy felülvizsgálati záradékot is magában foglal. Tehát ez a kiegészítő felügyelet a nem szabályozott entitásokra vonatkozóan, ezek különleges eszközök fontos a pénzügyi konglomerátum azonosítása, hogy mit értünk ezen, melyek azok a tevékenységek, amelyek ide tartoznak a banka különböző biztosítási szektorokban. Ezek fontosak a pénzügyi szolgáltatások piaca működése szempontjából. Itt kötelező a stressz tesztelés csoportszinten. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a raportőr és hozzászólását, és most a Bárné biztos úr élsz. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselőhölgyek és képviselő urak, az előbb beszéltünk már a transatlanti párbeszédről, Borzasszony is szólt erről, és arról is, hogy hogyan lehet egyeztetni itt a szabályozást. Itt nagyon gyakran emlékeztetni kell arra, hogy milyen különbség van a banki ágazat között Európában, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. Nagyon sok a különbség. Itt három teszi ki a gazdaságnak a pénzügyek, az USA-ban csak egyharmada a kereskedelemnek. 8200 bankra vonatkozik a Bázel 2, és ez az USA-ban csak 20 banknak felelne meg, ez a 8200 bank. Tehát ez mutatja, hogy ezt egyébként a az előadó is mondta, hogy itt milyen jelentős különbségek vannak, mennyire specifikus európai jellegű kérdéshez Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a folyamathoz, és önnek is, eh, Szolján úr, valamint a, az árnyékjelentéstevőknek, eh, Borzasszonynak, eh, Skinner úrnak, és a többi árnyékjelentéstevőnek, a magyar és a belga elnökségnek is köszönetet mondok, hiszen segítettek bennünket abban, hogy előre lépjünk. A pénzügyi konglomerátumok, a biztosító társaságok, az biztosítások kapcsolatos bankok vesznek ebben részt, különböző vegyes pénzügyi holding társaságok, és vagyis a pénzügybiztosítási holding társaságok, és mivel ezek jelentős ügyletek, ezért 2010-ben a bizottság lépéseket tett azért, hogy az irányelvet módosítsa. A pénzügyi konglomerátumok felügyelete ennek köszönhetően erősen javul, és itt a joghézagot bezárjuk. A vegyes holding társaságok, pénzügyi holding társaságok a bankok is ide tartoznak, és a biztosító társaságok, pénzügyi biztosító társaságok, rájuk a Bázel 2 vonatkozik, és itt a cél az, hogy a pénzügyi stabilitás erősödjön. Köszönök az előadónak, Stoloján úrnak azért, hogy döntő szerepet játszott a téren, hogy több pontban az irányelvet javítani lehessen. A bizottság eredeti szövegében nem szerepeltek bizonyos kérdések, például a stressz eh, tesztelés, erről szólt valamit az európai felügyeleti hatóságok eh, erősítése, ez eh, a felügyeleti csomagterben mind szerepel, valamint kiegészítő felügyelet is vonatkozik a különböző portfólió kezelő társaságokra és a konglomerátumokra, alternatív ügyletek esetében. A csoport struktúrák átláthatósága is fontos szerepet kap, és a korrelációs táblázat, ezt bizony nagyon nehéz volt kezelni a trialógus esetén, olyan komplex kérdés néha nehezen értettem, hogy a tanácsnak miért volt gondja azzal, hogy a bizottságnak értesítést küldjenek az átültetési intézkedésekről, és ez a táblázat viszont most megmutatja, hogy az irányelvet hogyan ültették át a nemzeti jogszabályokba. Ez általában a normál átültetési munka keretében végzik a tagállamok, és nagyon köszönöm, hálások a parlamentnek, hogy itt segítséget nyújtott és ezzel foglalkozott a korrelációs táblázatokkal, és köszönöm, hogy a végleges szövegbe ezt a táblázatot belevették. Egyébként ezt a bizottság már a kezdet-kezdetén javasolta. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a Júli Bizottság nevében Budó úr szól hozzá egy perc. Nagyon szépen köszönöm. Ennek a módszernek ezt javítani szeretnénk. Annyit szeretnék elmondani, hogy a tőkepiaci befektetők és a kereskedelmi bankok kategóriáját egyáltalán egyformán védeni kell az érték papírpiacoknak, ezt figyelembe kell venni. Én üdvözlöm, hogy összefüggés valósul meg a két rendszer között, és én benyújtottam a saját módosító javaslatomat. Szeretnénk a garancia plafont megváltoztatni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. És most pedig következnek a frakció hozzászólói. Először is Skinner úr, két perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szorodzsán úrnak gratulálok és nagyon gyakran említette a megelőző munkálatokat, és mindenki nagyon keményen, do, majdnem mindenki nagyon keményen dolgozott a konszenzus érdekében. Erről a jogszabályról szavazni fogunk, és ez azt gondolom, hogy megfelelő kiegészítő felügyeletet fog biztosítani. A szolvencia kettővel kapcsolatban valami hiányzott a vitából. Gondoljunk azokra, amelyeket már említett a biztos úr a transatlanti viszonylatokat illetően túlságosan komplex, túlságosan kockázatosak az ottani megoldások és ebben a jelentésben akár bankokról, akár biztosítókról van szó, ez a jogszabály egy más megközelítést alkalmaz a kockázatokkal kapcsolatosan. Biztos úr, azonban még élnek a transatlanti kérdések, és ezeknek része a pénzügyi konglomerátumok is. És azt hiszem, hogy még ezeket nem vitattuk meg. Úgyhogy meg kell nézni, illetve az Atlanti-óceán melyik oldala áll ellen ennek a vitának. A stressz teszt, a hatóságok szerepe, a korrelációs táblák, ezek fontosak a siker érdekében mi szeretnénk ezt trialógus formájában kialakítani, és éppen ezért azt hiszem, hogy folytatni kell a munkát annak érdekében, hogy védeni tudjuk a fogyasztókat és egyéb szervezeteket, akik ezt elvárják tőlünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen Skinner úr hozzászólását, most pedig Bauer asszonyi a szó kettő percre a liberálisok nevében. Nagyon szépen köszönöm. A felügyelet tekintetében nagyon fontos biztosítani, hogy a kétvágányúságot elkerüljük. Fontos, hogy egyenlőek legyenek a játékszabályok, és az egyes szektorok kon belül. És ez nagyon sok módosítónkat indokolja, amelyeket benyújtottunk. Minden kockázatra figyelemmel kell lenni. Azt gondolom, ahogy Péter elmondta, a korrelációs táblákat is benfoglaltuk, és az intézmények meg is tudtak állapodni ebben, de sok esetben nehéz ezt minden egyéb jogszabályhoz hozzá igazítani. A korrelációs táblák azonban fontos részei az európai felügyeleti architektúrának, és az intézményközi megállapodás is előírja ezt, úgyhogy szektorról szektorra meg kell ezt nézni, és meg kell azt is vizsgálni esetről esetre, hogy milyen mentességeket biztosítottunk. Két év múlva felülvizsgálatra kerül sor, erről is megállapodás született. Ahogyan ezt már említettük, stressz tesztek is szerepelnek ebben, még nem kötelezőek. Ahogyan a raportőr elmondta, a felülvizsgálati záradékban megfontolásra ajánlják ennek a kötelező vétételét. Meg kell nézni, hogy mi az, ami a pénzügyi konglomerátumok működése szempontjából fontos. Itt nem csak egy küszöbről van szó. Nagyon sok ö, tagállamban ezt megfelelően ellenőrzés alatt tudják tartani, de ö, sok esetben nem. Ez egy nagyon jó eredmény, de a következő felülvizsgálatnak bátrabbnak kell lennie, ezt mi meg is fogalmaztuk sok egyéb módosítónkkal együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bolsz asszony hozzászólását, és most Gigold úr következik a zöldek nevében. Kedves kollégák, Sztoloján úr, Bárnyé biztos úr, mi is azon a véleményen vagyunk, hogy ez a jelentés szükséges ahhoz, hogy végrehajtsuk azokat a módosításokat, amelyek egy 2002-ben készült rossz, rosszul készült jelentésben voltak. Ez egy olyan jelentés volt, amely még a válság előtti szellemben született, és nem a jogi forma szerinti engedélyezéssel foglalkozott. Éppen ezért fontos, hogy ezt most megreformáljuk, és örülünk annak, hogy a három felügyeletnek a közös vegyes bizottsága tehát a biztosítási, a bankszektor és az értékpapír szektornak a közös bizottsága ahhoz vezet, hogy ezek a felügyeleti szervek nagyobb kompetenciát kapnak, és nem csak a tisztán bank holdingokat és biztosítási holdingokat, hanem vegyes holdingokat is ellenőrizni fogják. Ez is megmutatja, hogy a három különböző felügyeleti ágra való szétosztás nem felel meg a pénzügyi piacok mai realitásainak, ugyanis ott a viszonyok már tovább fejlődtek. Sajnos a legfontosabb kérdések csak máshol kerültek kezelésre, éppen ezért reméljük azt, hogy a nemzetközi pénzintézeteket következőben remélhetőleg Bárnyi biztos úr világos válaszokra fogja kényszeríteni. Ugyanis ugyanis a komplex szolgáltatások azok önmagában még nem értékek, ezeknek az átláthatóságra is törekedni kell. Köszönöm szépen, most pedig Morganti úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A leg különbözőbb vállalkozások tartozhatnak pénzügyi konglomerátumokhoz, ezek különböző szektorokhoz tartoznak, nehéz őket egy kalap alá venni az ellenőrzés során, és egyetlen egy szabályozás hatája alá vonni őket. Ez bizonyos nehézségekhez vezet. Úgy gondolom, hogy ezeket a nehézségeket tovább súlyosbították a pénzügyi válság hatásai. Most megpróbálunk bizonyos szabályozási hézagokat betömni, amelyeket a gazdasági válság mutatott fel számunkra az ESMA, az új felügyeleti hatóság azt a feladatot kapja, hogy határozottan járjon el ezen a területen, és olyan vegyes testületeket hozzon létre, amelyek képesek a szektorokon átívelő fellépésre. Az a fontos, hogy európai szinten próbáljunk meg védelmet biztosítani, és itt konfliktusokat elkerülni, amelyek a felügyeleti eh, tevékenységben keletkeznek. Tehát szigorúbb felügyeletre van szükségünk a pénzügyi piacokon. Ez azt is jelenti, hogy az eddigi szabályokat meg kell változtatnunk. Nagyon fontos, hogy megfelelően figyelembe vegyük az európai dimenziót. Uh, Köszönöm szépen! Most a Catch the Eye spontán felszólalások következnek. Elena Basescu asszony egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami engem illet, először is szeretnék eh, kollégámnak, Szolozsánnak úrnak köszönetet mondani a munkájáért. Ez a kiegészítő felügyeletre vonatkozik a kockázat kezelés javítása érdekében. Kiegészítő felügyeletet vezetünk be a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó egységek esetében, és ezt a globalizáció diktálja, hiszen ennek hatása van az európai pénzpiacra. A pénzügyi válság megvilágította azt, hogy mennyire döntő a felügyelet a pénzpiacon. Itt a legnagyobb európai csoportok felügyeletéről van szó, pénzügyi szektoron belül néhány egységet viszont jogi összeállítása vagy jogi felállása miatt nem lehet felügyelet alá vonni. Itt a pénzügyi biztosításról is szólni kell. Elmondanám még az, hogy itt harmonizált szabályokról van szó, erősíteni kell az európai felügyeleti rendelkezéseket. Köszönöm szépen. Magyarul folytatom. Gál Perc Ildikó képviselőasszonynak adom át a szót

a javasolt stressztesztek pedig rámutathatnak a gyengeségekre gy véleményem szerint a kockázatoknak való kitettség a közeljövőben mindenféleképpen csökkenni fog. köszönöm elnök úr! képviselő asszony most pedig gauzes képviselő urat kérem egyperces hozzászólására. gauzes. köszönöm elnök úr! Van egy megjegyzésem és egy kérésem. A megjegyzésem az, hogy szeretném kiemelni, hogy Sztoroján úr munkájának köszönhetően sikerült első olvasatban megállapodásra jutni, és remélem, hogy ez a dosszié kedvet csinál a tanácsnak arra vonatkozóan, hogy a három másik dosszié esetében is megállapodásra jut. Bud úr az előbb rosszul nézett meg valamit, és fölcserélte a szöveget. Kérem, hogy adja meg neki ismét a szót, mert most a néppárti koordinátor minőségébe szeretne felszólalni újból. Köszönöm szépen, elnök úr! a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete segít abban, hogy a rendszer kockázatokat csökkentsünk. Csoportszinten a felügyeletet még erősíteni fogjuk, és ez a bankpiacra, a tőkepiacra és a biztosítási piacra vonatkozik. Éppen ezért csoportszinti felügyelet lesz, és viszont itt az átfedéseket elkerüljük. A kiegészítő felügyelet nem fog plusz bürokráciát létrehozni, mindaddig, amíg európai és nemzeti hatóság között szabályozói felelősséggel együtt megfelelő koordináció van. Köszönöm szépen a küldöttnek. Annak adom át a szót Kesdiájban. I Niezmiernie cieszy fakt, że podejmujemy dziś trudną, acz ważną kwestię. Sprawozdawca słusznie zauważył, że walki z następstwami regresu należy podjąć działania mające doprowadzić do wprowadzenia należytych uregulowań. Az a téma, amivel ma foglalkozunk, rendkívül fontos, hiszen mindenképpen szükségünk van egy pénzügyi konglomerátumokra vonatkozó felügyeletre, hogy bizonyos hiányokat megszüntessünk. Tehát ez a kezdeményezés mindenképpen üdvözlendő, egy hatékonyabb ellenőrzést kell kialakítanunk a tőkeáramlások számára. Ez kell, hogy a prioritásunk legyen, és tudnunk kell, hogy mely helyzetben vagyunk most, hol vannak pontosan a pénzügyi áramlatok, tőkeáramlások, és kihasználja a pénzeket. Ezzel befejeződtek a KSDI keretében elhangzott hozzászólások. Megkérem Michel Barnier biztos urat a bizottság nevében, hogy tartsa meg záró hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék minden hozzászólónak köszönetet mondani, azoknak, akik Stoloján úr vonalát követve szóltak hozzá. Néhány megjegyzést tennék. Skinner úr, először is köszönöm az, hogy ilyen hozzáértően szólt, és ez a szöveg erősen fogja globális konszolidált szinten erősíteni a felügyeletet. Úgy gondolom, hogy mivel ön a G20-as program része, vagyis önök a G20-as program részei, Paszeszkó asszony is erre utalt, semmilyen ágazat, semmilyen termék sem maradhat ki a hatékony és intelligens felügyeletből. Szigerszki úr is emlékeztetett erre, a globális felügyeletre. Ami az USA-val való megbeszéléseket illeti, sok időt töltök ezzel, de bizalommal kezelem ezt, de naív nem vagyok. A lényeg az, hogy előre megyünk a szöveget, illetően már a származékos ügyletek esetén is elmondtam, hogy nagyon sok technikai konzultációt folytatunk már múlt nyár óta az amerikai felügyelőkkel. Ami Skinner úr a lényeget illeti és az usa való megbeszéléseket, ezek intenzívek és igen gazdagok ezek a megbeszélések, és semmit nem hagyunk ki, semmilyen témát. Ami pedig a konglomerátumokat illeti, erről már szóltam világosan, akkor, amikor találkoztam az amerikai miniszterrel, hatóságokkal, és elmondtam, hogy ezzel a kérdéssel mi foglalkozni fogunk, ez specifikus európai téma, és kompletten kívánjuk kezelni. Ezek a kérdések, Skinner úr, nem csak formálisan lettek a transatlanti párbeszédben kezelve, hanem a közös bázeli fórum mon belül, és ez értelmet ad mindeznek, hiszen itt globális szereplőkről van szó. Mi is igen, odafigyelünk erre a munkára. Borzasszony szólt, Borzasszony szólt arra, arról, hogy milyen hatékony volt a korrelációs táblázatok elkészítése, ezt önöknek köszönhetjük, és ezt a szöveghez hozzáfűztük. Igoldurral egyetértek arról, hogy globális felügyeletre van szó, konszolidált felügyeletre van szükség, és ez közös munka, és szeretném elmondani a azt is, hogy 2012-13 esetével lesz egy átfogó felülvizsgálat. Végoldor szeretném elmondani, hogy most csak az első etapot valósítottuk meg a felügyeleti csomagterben a konglomerátumokra, ezt teljes mértékben ki fogjuk terjeszteni, a vegyes bizottságokra is kiterjed majd ez, és a szolvabilité kettes jogszabály mindenre vonatkozik. Itt hatékony, igen, nagy hatalommal rendelkező vállalkozásokról van szó. A lényeg az, hogy 2012-13-ban a konglomerátumokkal még foglalkozni fogunk, és ahogy Bolz asszony kívánja, a legmerészebben és legelszántabban fogjuk ezt a munkát elindítani a jövőben is. Și acum dau cuvântul domnului raportor most pedig az előadó úrnak, Stolozsán úrnak adom meg a szót, öné a szó, uram. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm minden felszólalónak a felvetett kérdéseket, több témát vetettek fel, ezek egy részéről hosszas vitát folytatunk a trialóguson belül. Kollégáim néhány kérdést módosításként javasoltak. A fő akadály, amelyel szembe kerültünk, a téren, hogy nem tudunk megállapodni a kérdésekről, ez a hatásvizsgálat hiányából ered. Nem szabad elfelejteni, hogy a pénzügyi szektorról beszélünk, igen kényes témáról van szó, minden egyes rendelet, szabályzás költséggel jár, és éppen ezért óvatosnak kell lenni, nagyon körültekintőnek, amikor a pénzügyi szektorban működő entitásokról van szó. Nagyon-nagyon remélem, hogy a bizottság képes lesz arra talán jövőre, hogy a javaslat szerint új irányelvet javasoljon a kiegészítő felügyeletek tárgyában a pénzügyi konglomerátumokra vonatkozóan. Köszönöm Bárnyé úrnak, a biztos úrnak és a stábjának a kemény munkát. Igen, keményen dolgoztak a magyar elnökséggel és kollégáimmal azért, hogy ez a konszenzus megszülessen. Remélem, hogy holnap ezt meg is fogják szavazni. Köszönöm. Vă mulțumesc Köszönöm, tisztelt előadó úr, tisztelt képviselő úr. Plénummal, hogy ezennel a vitát berekeztem, és a szavazásra holnap déli